El señor presidente. Az elnök. Bueno, amigas y amigos. Kedves, barátaim, tisztelt biztos, tisztelt alelnök úr, megnyitom az ülést. Az első napi rendi pont Lídia Ödinger jelentése a jobb jogalkotás érdekében, jogalkotás minőségének javításáról. Meg is adom a szót a jelentéstevő asszonynak. Parancsoljon 6 percet tudok adni. Négyet az első hozzászóláshoz, és két percet majd a vita végén. Ha most szeretne 6 percet kapni, akkor ez is rendben van. Általában négy percet adunk az elején, és kettőt a vita végén. Parancsoljon! Dziękuję panie przewodniczący. Zgodnie z zasadą pomocniczości tworzymy wspólnotowe prawo tam, gdzie a szubszidiaritás elvével ott hozzuk létre az európai jogot, ahol erre szükség van. Ennek világosnak kell lenni, átláthatónak és érthetőnek.